12-én csütörtökön elfogadta a 2019-es parlamenti ülések naptárát. Ezt a listát önök megkapták, a módosítókat 19 óráig lehet benyújtani, és szerdán 12 órakor szavazunk róluk. A dátumok a következők január 14-től 17-ig, január 30-tól 31-ig, február 11-től 14-ig, március 11-től 14-ig, március 25-től 28-ig, április 3 tól 4-ig, április 15-től 18-ig, július 1-től 4-ig, július 15-től 18-ig, szeptember 16-tól 19-ig, október 9 és 10, október 21-től 24-ig, november 16